A következő napi rendi pont a szóbeli kérdések a tanácshoz és a bizottsághoz, a nők elleni erőszak megszüntetése. Emlékeztetnék arra, hogy ma van a nemzetközi napja a nők elleni erőszak megszüntetésének. Éppen ezért nagyon fontos ez a téma a mai napon számunkra. Svensson asszonynak, a jelentés nevőnek, nevőnek adom meg a szót, 5 percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. November 25-én tíz éve alkotta meg az ENSZ a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napját. Én magam egész felnőtt életemben politikailag azon női szervezetekben dolgoztam, olyan hálózatokban, amely a nők elleni erőszak ellen küzd. És azt gondolom, hogy ebben a munkámban minden e, szót felhasználtam arra, hogy leírhassam, milyen a helyzet. Most azt gondolom, hogy nagyon sok szót használtam fel e, ebben a kampányban, és úgy érzem, hogy látnunk kell már a konkrét eredményeket. Ez olyan erőszak, amely megfosztja a nőket eh, emberi jogaiktól, eh, befolyás eh, gyakorol életükre, irányítja az életüket ehm, minden élethelyzetben. És mindannyian felesek vagyunk, hogy megtörjük a csendet. Hogy a parlamentben és a parlamenten kívül is együttműködjünk minden területen, hogy megszakítsuk ezt az erőszakot. A családon belüli erőszakról van szó, szexuális zaklatásról, fizikai, lelki bántalmazásról, nemi erőszakról, szex, rabszolgakereskedelemről, nemi szervek csonkításáról, a háború sújtotta területeken a nőket egyre inkább eh, kiteszik eh, egyénien és kollektívan az erőszaknak. Vannak azok, akik azt mondják, hogy a családon belül erőszak az magánügy, családi ügy. És ez nem igaz. Ez strukturális erőszak és, család, és társadalmi probléma. A társadalomnak felelősséget kell vállalni az erőszak felszönteletésre. Strukturális probléma ez minden régióban, országban és földrészen. Hogy véget vessünk minden e, nemmel kapcsolatos erőszaknak. Ez alapvető egy, egy, az egyenlőségi társadalomban. A férfiak nők elleni er-, erőszakja, azt mondom én, e, azt, bizonyítja, hogy mennyire egyenlőtlen a nők és e, férfiak közötti hatalom megoszlás, és hozzájárul ahhoz, hogy fent, fenntartsa ezt a hatalom megosztást. Ezért együtt kell dolgoznunk, hogy megáll, megállítsuk a férfiak, nők elleni és gyermekek elleni erőszakát, mert ez a hatalomról szól, e, a nők szexualitásával kapcsolatos elképzelésekről, olyan társadalmakban, ahol a nő, a férfiak a nők fölé helyezkednek. A férfiak nők elleni erőszaka az, bizt, az, bizt, az bizonyítja, hogy mennyire egyenlőt, egyenlőtlen a e, viszony nők és férfiak között. Népegészségügyi probléma is, társadalmi probléma, és ez azt jelenti, a, a személyes szenvedésen túl, hogy ez jelentős költségeket e, jelent a társadalomnak is, de els, elsősorban egyenlőségi probléma ezért a nők elleni erőszak problémát egyenlőségi szempontból kell megragadnunk, de ez azt is jelenti, hogy az EU-nak minden eszközét fel kell használni az intézkedések érdekében, hogy én és a kollégáim itt a parlamentben a Női Jogi Bizottságban ezeket az intézkedéseket követeljük. Az EU-n belül van a DAFNE program, amely gazdasági támogatást ad bizonyos kezdeményezéseknek, amely nagyon fontos és hasznos, de messze nem elég. Ezért kérdezem én a biztos a parlamentet, többek között arról, és a bizottságot, és a tanácsot, hogy tervezzen ki programot, nemzetközi, nemzeti és nemzetközi cselekvési programokat a nők elleni erőszak felszámolására, támogassák mindazokat a kezdeményezéseket, amely egységes EU stratégiát eh, eredményez majd. Jelenlegi határozatok érde, értelmében ki kell dolgozni a nők és eh, eh, férfiak közti egyenlőség minden területét, végül pedig mikor szándékozik a bizottság európai e, évet tervezni a nők elleni erőszak érdekében? E, ezt a parlament már 1997 óta ismételten kéri, és már nagyon ideje lenne neki. Köszönöm szépen. Okay, Grazie. La parola al ministro Tortenson. Prego, ministro. Ósa Tortenson következik, parancsolj miniszter asszony. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Az Nőjogi Bizottság képviselője komoly, sürgető kérdésről beszélt. Már az elejétől egyetemen elmondta, hogy a nők elleni erőszaknak nincs helye a civil társadalomban, civilizált társadalomban. Most ünnepeljük az ENSZ eh, határozatának tizedik évfordulóját, hogy november 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja lesz. Ma azokra a gondolunkra, azokra a nőkre gondolunk, akiket eh, háborús zónában erőszakért. Ismerjük a szenvedéseiket, akik, azokat a nőket, akiket megerőszakolnak, bántalmaznak, zaklatnak, vagy akik káros tevékenységek áldozatává válnak. Kifejezzük szolidaritásunkat a kényszerházasságok áldozatai iránt, és akiket akár gyilkosság, akár nemi szervcsonkításért. Nagyon sok formáját ismerjük a nők elleni erőszaknak Európában. A nők elleni erőszak olyan probléma, amely számos politikai területet érint. Ezt egyértelműen fogalmazza meg az az állásfoglalási javaslat, amely a nők elleni erőszakkal foglalkozik, és amivel, amiről holnap szavaznak majd. A nők elleni erőszak nem csak bűn, és nem csak igazságtalanság, hanem nők, férfi, férfiak kérdései, akik elkövetik, valamint egyenlőségi kérdés. A legjobb stratégia a nők elleni erőszakban az egész, egészség perspektíva, amely meghatározza a nők elleni erőszak fogalmát. Az egyenlőségi munkában a az alapszerződés 23-as cikk, cikkeje leírja a nők és férfiak egyenlőségét minden tevékenységi területen. Az tanács számos alkalommal és számos összefüggésben foglalkozott a nők elleni erőszak problémájával. Hadd kezdjem némi pozitív megjegyzésre. A legsikeresebb példája az EU politikának a nők fegyveres körzetekben ért problémája. ahol a nők elleni erőszak elleni harc sikereket ért el. Egyértelmű, hogy a bizottság képessége, amelyet az alapszerződés leír, és a tagállamok feladata és felelőssége ez a kérdés, és az ő hatáskörük az, hogy jogi, jogi és belügyi kérdések, vagy e-, egészségügyi kérdések területén megoldja. A tagállamok joga az, hogy kialakítsák azokat a platformokat, amelyen a nők elleni erőszak ellen harcolnak, de e, együttműködni is kell, európai szinten van szükség intézkedésekre, hogy megszüntessük a nemi alapú e, erőszakot. Ez egyik olyan hat prioritás, amelyet a bizottság 2006-2010 e, között megállapított. Ebben a fejezetben a bizottság támogatja a tagállamokat azért, hogy összehasonlító statisztikákat hozhassanak létre, a jó gyakorlatokat kicserélhessék, és együttműködhessenek a kutatásban. Most pedig örömmel várjuk a bizottság új tervét 2011-15 között. A Stockholmi program, amelyet következő hónapban fogadnak el, kereket, keretet ajánl nagyon sok nők elleni erőszak kapcsolatos intézkedésre. Egyes, egyetértést várunk a programot érintően. Nagyon sok minden történik EU szinten, különösen a tudatosság fokozásában, az információgyűjtésben és a példák kicserélésében. Az elnökség konferencián Stockholmban nemrég stratégiát határoztak meg a nők elleni erőszak harcban, amely alkalmat teremtett arra, hogy tapasztalatokat cseréljünk, és a jövő politikáját megvitassuk. A 2007-es Daphne 3-as program nagyon sokat tent a gyermek, eh, fiatalok és nők elleni erőszak ellen, és, és ez fontos eszköz volt. Nagyon örülök a DAFNE program eredményeinek, és nagyon örülök a további fejleményeknek. Az önök állásfoglalása jogosan hangsúlyozza, hogy nincs rendszeres összehasonlítható adatállomány a különböző nők elleni, nők elleni a különböző formájáról. A tanács tisztában azzal, hogy a megfelelő és összehasonlítható adatok létrehozása lényeges akkor, hogyha jobban meg akarjuk érteni a nők elleni erőszak problémáját európai szinten. Remélem, hogy az európai Egyenlőségi Intéz, Intézet, amelyet a tanács és az Európai Parlament hozott létre, jelentősen hozzájárul majd a területen folyó munkához. A tanács maga konkrét intézkedéseket fogadott el, hogy jobban hozzáférhessünk a statisztikákhoz, amely a nők elleni erőszakra foglalkozik. A tanács cselekvési tervet ö, dolgozott ki Pekingben, és ö, Három területen jelentős, különös indikációk, indikátorokat dolgozott eh, ki. Egy a nők eh, elleni erőszaka otthonban, kettő a munkahelyen, és hármas nők a eh, fegyveres konfliktusokban. Sikereket értünk el, de ennél sokkal többre van szükség. A világ legkitettebb asszonyai a fejlődő országokban élnek, a tanács ezzel tisztában van, és számos egyenlőségi nőket felhatalmazó programot fogadott el, amely hangsúlyozza a nők elleni erőszak minden formájának felszállását, ideértve a női nemi szervek megcsonkítását is. De ezzel nem, ér, nem elegedhetünk meg. A női nemi szervek meg, megcsonkítása, az erőszakos ház, kényszerházasságok szintén fontos problémát jelentek. Az Európai Parlament a, a káros szokások elleni intézkedésekre szólít fel, elkötelezi magát azért, hogy védi a legkitettebbeket, a lányokat olyan helyzetben, és ezt tavaly elfogadta. Ezek a következmények felidézik, hogy e, fel kell számolni a nők és lányok elleni erőszak minden formáját, az emberkereskedelmet, és ennek jelentő, végzetes jelentősége van a nők sorsát illetően, e, és társadalmi egyenlőségüket illetően. Amit a tisztelt képviselő mondott, nők elleni erőszak kérdésekben, mennyire társadalmi, gazdasági és politikai probléma ez. A nők kirekesztődnek a társadalmi ö, ö, rendszerekből, ö, a perifériára kerülnek és ö, szegényeké válnak. Ezzel visszajutok ahhoz az egészségi perspektívához, amely hangsúlyozza, amelyet a tanács is hangsúlyoz. A nők elleni erőszak problémája átfogó probléma, a hiányos egyenlőség a nők lehetőségeit rövidíti meg és elősegíti az erőszakot. Azok a nők, akik kihasználhatják saját potenciáljukat, sokkal kevésbé lesznek erőszak áldozatai sokkal kevésbé rekesztődnek ki. A tanács rendszeresen megmagyarázta, hogy mennyire szükséges enyhíteni a nők szegénységét. A foglalkoztatás a legjobb módja annak, hogy kikerüljünk a szegénységből, és sokkal többre van szükség azért, hogy megkönnyítsük a nők részvételét a munkaerőpiacon. A gazdasági, szociális krízisek sokkal kitettebbé teszik a nőket, a november, 2009. november 30-ai ülésen a Tamás, tanács számos ö, ö, határozat fogad majd el, amely erősíti a ö, foglalkoztatást. Ennek az a célja, hogy garantáljuk az egyenlőséget, az integrációt, és különösen az egyenlőségi ö, intézkedéseket a jövőbeni stratégiákban. Amikor meg is megemlékezünk az ENSZ nemzetközi napjának tizedik évfordulójáról, elismerjük ennek a problémának a súlyosságát, és nagyon örülünk annak a ténynek, hogy a nemzetek együtt dolgoznak azért, hogy véget vessenek az erőszaknak. Munkánk nagy része az, hogy felszámoljuk az európai nők elleni erőszakot, mindezt a nemzetközi keretek között zajlik a következő márciusi ülés során, 2010-ben az ENSZ Nőgyi Bizottsága e, az akcióterv, a pekingi akcióterv 5, 5 éves felülvizsgálatát végzi el. A svéd, svéd e, elnökség jelentést készítette azokra a sikerekről, amelyek az Európai Unióban történtek, valamint azokról a kihívásokról, amelyek előttünk állnak. November 30-án azt várjuk, hogy a tanács számos döntést fogadjon el. A pekingi cselekvési terv struktúrát ad, hosszú távú cselekvési tervet a nemzetközi egyenlőségi politikában, és a tanács aktívan vesz részt ebben a munkában, annak érdekében, hogy felszámolhassuk a nők elleni erőszakot. A nők elleni erőszak problémája nem, csak, nem ismer határokat, nemzetközi szinten kell foglalkozni a problémával, Európán kívül és belül. Fokoznunk kell a nemi erőszak elleni harcot, ez nemzetközi feladatunk, és nem csukhatjuk be szemünket azon er, erőszakok ellen, erőszak ellen, amely a családon belül éri állampolgárainkat. Elnök asszony, tisztelt képviselők, elismétlem, amit az elején mondtam, az erősz, a nők elleni erőszaknak nincs helye a civilizált társadalomban. Örülök, hogy a parlament napirendre tűzte ezt a kérdést. Támogatom a tanácsot és az elnökséget, és mindenkinek, aki el akarja mondani, mondani magáét az igazságról, az egyenlőségről és a szolidaritásról. Köszönöm szépen! Grazie, ministro. La parola al commissario. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig de Hecht biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A a nők elleni erőszak megszüntetéséről a nemzetközi nap alkalmából az Európai Bizottság szeretné a elkötelezettségét hangsúlyozni ezen a területen. Fel kell lépnünk a nőket érő erőszakok cselekmények ellen a Stockholmi program keretében is, amely prioritásá emelte ezt a területet, különösen a gyermekek és a kiszolgáltatott személyeknek a jogait fontos védeni, ideért a nőket és az idősebbeket is. Megszületett az úti terve 2006-2010 között, és ennek keretében az Európai Bizottság megkezdte a munkát az e, emberkereskedelem és a nőket érő erőszak ellen, és a nők védelme különösen fontos. Az új stratégia, az úti terv keretében, amelynek az új változata készülőben van. Mindenképpen első rendűnek tekintjük azt, hogy konkrét tevékenységeket finanszírozzunk a terepen és a Daphne program eh, keretében is fellépünk az erőszak ellen. A megelőzés nagyon fontos, és az áldozatoknak a eh, védelme, segítsége konkrét tevékenységek keretében. Az Európai Bizottság a Daphne 3 program keretében egy koherens rendszert hozott létre, és ennek keretében a gyermekeket és a nőket is védi. 2009-ben mintegy 17 millió euróval gazdálkodhatunk. A veszélyeztetett csoportok a célcsoportjaink, és nemzeti programok egészítik ki a keretprogramot. 2010-ben a Daphne 3 egy szakértői munkacsoport segítségére is támaszkodik, amely elősegíti, hogy meghatározzuk a közösségi szinten szükséges tevékenységeket, és egy közös módszertant alkossunk ki, alakítsunk ki a tagállamok részvételével. Egy nagyon fontos megvalósíthatósági tanulmányt készít az Európai Bizottság, ebben értékeli, hogy a nemek alapján, vagy a gyermekek ellen induló erőszak ellen milyen jogszabályokra van szükséges. 2010-től ezeket elkezdjük megalkotni. Az Európai Bizottság a tagállamok kormányának a részvételével és a közösségi intézmények bevonásával, valamint a politikai csoportok, frakciók, a civil társadalmi szervezetek és az érintetteknek a részvételével explicit és konkrét szakpolitikai intézkedéseket tervez. 2007. decemberében már szerveztünk egy erre vonatkozó találkozót a bűnmegelőzési európai hálózat égisze alatt, és a nők elleni erőszak ellen a legszigorúbban kell fellépnünk. És ebben az értelemben az Európai Bizottság márciusban javaslatot tett egy módosításra az európai büntetőjogi keretszabályok módosítását irányoztuk elő. Egyrészt a emberkereskedelem, a nők elleni erőszak és a gyermekek szexuális kizsákmányolása, valamint a legkiszolgáltatottabb csoportoknak a védelme érdekében alaposan átértékelve a helyzetet, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egyelőre korai még a kezdeményezés, először a, az cselekmények ellen kell hathatósan fellépni egy stratégia keretében. Ezt előre bocsátva Benita Ferrero Waldner kolléganőnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Ahogyan valamennyien tudják, nőként is, és személyes elkötelezettségből mindig is fontosnak tartottam a nők elleni erőszak megakadályozását. És nem csak az utóbbi öt év során, a mandátumom során, tehát biztosként, illetve a külügyek felelőseként, hanem előzőleg miniszter időszakomban is. És ehhez szeretném hozzátenni, hogy hogyha a külső beavatkozások, intézkedések kerülnek sorra, akkor erről a kollégám majd beszél, de úgy gondolom, hogy ez némi kiegészítésre szorul. Az emberi jogok egy kiegészítő területe kell, hogy legyen a nők elleni erőszaknak a megakadályozása az Európai Unió szintjén, és a 2008. decemberében elfogadott um, irányelvek szabályozzák ezt a területet, a harmadik országok és az Európai Unió közötti kapcsolatokban is. 93. országgal folytattunk egyeztetéseket, és az Európai Bizottság delegációja kidolgozta a maga akciótervét az iránymutatások alapján. Egy sor kezdeményezést terveztünk 2009-re és 10-re Úgyhogy szisztematikusan haladunk a célunk felé, és egyszerű az üzenetünk. Nem lehet relativizálni a kultúrák különbségére hivatkozva igazolni a nők elleni erőszakot. Ennek a párbeszédnek a keretében a segítségünket ajánlottuk fel, az együttműködésünket az ügyben például, hogy egy külön a nők elleni erőszakkal foglalkozó témafelelőst, illetve raportört hozunk létre. Aztán a esélyegyenlőségi területen kinevezzük a felelőseket, és a nők elleni diszkriminációt megakadályozzuk. Hogy a, az ENSZ a biztonsági tanácsa 1325-ös számú határozatának érvényt szerezzünk. Egy globális megközelítést alakítottunk ki 2008. decemberében. És közös elveket rögzítettünk az európai biztonsági és védelmi politika területén is, valamint a közösségi eszközrendszer keretei között. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyabban építsük be a konfliktus kezelés rendszerébe a prevenció, illetve a válságkezelés tevékenységei közé a nők elleni erőszaknak a területét, és hosszú távon eredményeket tudjunk felmutatni. A világ 40 női felsővezetője támogat ebben. Az ENSZ BT 1325-ös határozatának a végrehajtását igyekszünk közösen elősegíteni, és erre én nagyon büszke vagyok. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon ugyancsak egyetértett ezekkel a célokkal, és még fontosabb talán ennél, hogy a miniszterek konferenciája eh, alkalmával még az Afrikai Unió képviselői is kifejezték a támogatási szándékukat, illetve hogy segítenek végrehajtani az 1325-ös határozatot nemzeti szinten. Elnök úr, azzal szeretném zárni, hogy egy személyes észrevételt tennék hozzá az eddigiekhez akár az unió belső, akár a külső politikájáról van szó, határozottan fellépünk a nők elleni erőszak ellen. És ezt általános értelemben mondom. Nagyon örülök annak, hogy az eddigi tevékenységünk, bár időnként kicsit visszafogottan, most már teljesen közös irányban halad előre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók nevében szólók közül először az Európai Néppárt képviseletében Matér asszony másfél percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A nők elleni erőszak rendkívül fontos témakör, és nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk valamennyiünknek, nekünk, az intézményeknek, az egész civil társadalomnak. Az emberi jogsértés tényén kívül a nők elleni erőszaknak nagyon súlyos következményei vannak az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt, és ezek előtt nem hunyhatjuk be a szemünket konstruktív megközelítésre van szükség, és sok területen kell fellépnünk. Az erőszakot soha nem lehet indokolni, sem kulturális, sem szociális, sem vallási érvek alapján tájékoztatási kampányokat kell megszerveznünk, tudatformálásra van szükségünk a fiatalok körében, az iskolákban. Meg kellene szerveznünk egy európai évet, ezt az Európai Parlament már többször is kérte. Ennek valóban lehetne hatása Európában és nemzetközi téren is, és így hatékonyabb politikát tudnánk megvalósítani a prioritások listáján eh, nagyon eh, előkelő helyen kell, hogy szerepeljen ez a kérdéskör. És eh, végezetül azt mondanám, hogy az Európai Unió és az ENSZ együttműködését erősíteni kell, ugyanabban az irányba kell, hogy munkálkodjon ez a két szervezet. Az Európai Parlamentben szervezett meghallgatáson az ENSZ főtitkár helyettese nagyon jó példát mutatott valamennyiünk számára. Ezt az együttműködést erősítsük továbbra is. Köszönöm szépen. A progresszív szocialisták, demokraták nevében Tomszen asszony következik másfél percben. Stort samfundsmæssigt problem. Köszönöm szépen, elnök úr. A nők elleni erőszak témaköre szélesebb értelmű, mint hogy azt leszűkíthetnénk pusztán az emberi jogok területére, mert itt az élethez való jog, illetve az ENSZ határozatoknak a területe is felmerülnek, és azt mondhatjuk, hogy 10-ből 7 nő az élete során erőszaknak van kitéve. Ez egy olyan jelenség, amely több halálesettel és sérüléssel jár, mint a legtöbb súlyos betegség. Ezért arra hívnám fel az Európai Uniót, illetve a, az Európai Bizottságot, hogy mindent tegyen meg a nők elleni erőszak megakadályozásáért. Meg kell tennünk a szükséges erőfeszítéseket. Egyes tagállamok komolyabban veszik ezt a területet, mint mások. A spanyol elnökség a nők elleni erőszakot prioritásá emelte, és az Európai Unió létrehozta a nők elleni erőszak ügyében a megfigyelő központot. Meg kell keresnünk, meg kell találnunk jobban mondva az optimális stratégiát ezen a területen. És a spanyol elnökség fontos lenne, hogy ezt felvállalja, és az EU szintjén maga is megfigyelőként elősegíteni. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, Parvanova asszony beszél egy percig. Elnök úr, igen, tisztelt kolléganők és kollégák. Nem csak ebből az okból gondolkozunk el egy állásfoglaláson. Európában ma négyből egy nő valamilyen bűncselekmény áldozata lesz, szexuális bűncselekmény. Tehát vagy megerőszakolják, vagy kihasználják, vagy emberkereskedelem áldozata lesz. Azonban ez egy világjelenség, mint ahogy a kongói szörnyű események is mutatják. Mindenképpen ki kell alakítanunk azokat a stratégiákat, amelyek a nők elleni erőszakra irányulnak. A Stockholmi program hoz, hozzáfűztünk egy módosítást, amely egy európai cselekvési tervet tartalmaz az áldozatok védelmével kapcsolatban és a bűnözők üldözését tekintve. A tanács sem idézheti ebben a tekintetben a szubszidiaritás elvét, és remélem, hogy nem sokára cselekvési terv születik ebben a házban is. A spanyol elnökség nagyon támogatja, hogy a kérdés prioritás legyen. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében pedig Romévai és Rueda úr beszél. szükséges, hogy megfelelő jogalapon lépjünk fel a nők elleni erőszak leküzdése érdekében. Az Európai Parlament új tagállamai is sajátjává tették a zéró tolerancia elvét a nők elleni erőszakos cselekedetek tekintetében egy koherensebb európai politikára van szükségünk, mint például az erőszak ellenes megfigyelőközpont is mutatja. A emberi jogok megsértésének egyik legsúlyosabb formája a nők elleni szexuális bűncselekményekben mutatkozik meg. A fem eh, megfogalmazott jelentésem is tartalmazza ezeket. Most pedig szeretném üdvözölni barátainkat, a kongói béke és igazság mozgalom képviselőit. Minden nap eh, emlékezzünk arra, hogy együtt kell harcolnunk azokkal az emberekkel is, akik máshol laknak, de ugyanúgy szenvednek, mint mi. Az európai konzervatívok és reformerek nevében Fanakudákis asszony kettő percben. Beszélünk kell erről a kérdésről, és gratulálok a FAM elnökének, hogy felvetette ezt a kérdést, és előtérbe helyezte. Ez nem csak a nőket, férfiakat érintő kérdés, és nem is csak emberi jogi kérdéskör, hanem jogi kérdés elsősorban. És mivel ez így van, ez az államok feladata, és a nemzetállamok feladata, hogy itt vezető szerepet vállaljanak. Az Európa Tanács kimutatása szerint minden negyedik nő erőszakot szenved el legalább egyszer életében. Szükséges, hogy az oktatás számára forrásokat biztosítsunk, és nem csak a nők, hanem a férfiak elleni erőszak ellen is fellépjük. A brit belügyminisztérium szerint hatból egy férfi szintén elszenved családi erőszakot. Londonban a családon belüli erőszak áldozataival beszélve láttuk azt, hogy minden társadalmi csoportot érint ez. A családokat, gyermekeket is érinti az erőszak, és tönkreteszi az életeket. És ahhoz, hogy föl tudjuk, újra tudjuk építeni ezeket az életeket, támogatásra van szükség, és ez egy hosszú út meredéket kell biztosítani az áldozatok számára, hogy ismét képesek legyenek jól működni a társadalomban. Az ilyen projektek eh, pénzügyi támogatást is kell, hogy kapjanak. Az EU úgy lehet eh, proaktív, hogyha a nők elleni és a férfiak elleni erőszak eh, ellen határozottabban fellép, mert ezt a kérdést, ezzel a kérdéskörrel szembe kell néznünk. Köszönöm szépen. Most a függetlenek eh, nevében Stassen asszony. Egy írásos kérdést is benyújtottam a nők ellen erőszakkal kapcsolatban, és ebben elmutattam arra, hogy egész Európában ez egy olyan probléma, ami eh, ugyanúgy eh, de nem egyforma mértékben érint nőket és férfiakat. Európai megközelítés nélkül nem tudunk előrelépni. Egy integrális megközelítésre van szükség az egyes tagállamok szintjén is és nyomatékosan minden erőszak ellen fel kell lépnünk Európában. Nagyon sok az erőszak az iszlám, a muzulmán nők ellen, a családi erőszak. Ezzel foglalkoznunk kell. A családi erőszak kapcsán meg kell említenünk a nők meg, nemi szervének a megcsonkítását, és ezzel is fel kell lépnünk. És minden formája az erőszaknak elítélendő. Ezt, különösen ezt a muzulmán erőszak formát kell elfogadhatatlanak nyilvánítanunk. És ezért felhívom a tagállamokat arra, hogy a erőszak ezen formája elén határozottan lépjenek fel, és kutatásokat is végezzenek, hogy lehetne a muzulmán erőszak ellen még jobban fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Bauer asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter asszony, kedves biztosok!

több millió ember és nő emeli fel ma a hangját az egész világon a nők elleni erőszak miatt. Nem felejthetjük el, hogy társadalmi túszokról van szó. A történelem is igazolja, hogy nincsen egyenlőség férfiak és nők között. Nőket elég gyakran csupán azért ölik meg, mert nők. Ezen valósággal szemben pedig felelősek vagyunk. Az Európai Unió tagállamainak, nekünk a parlamentben mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezen erőszak ellen fellépjünk, hogy egyenlőbb társadalmunk legyen, amely bátran fellép. Spanyolország átvette a felelősséget hiszen Spanyolországban egy olyan törvény is létezik, amely nagyon szigorúan bünteti a nemi erőszakot. Szerintem ennek értékűnek kellene lennie Európában. Az oktatás is nagy szerepet játszhat, hogy ne legyenek sztereotípiák a nemi szerepek elosztásánál. A politikának tehát lépnie kell. Remélem, hogy a spanyol elnökség prioritásait megfelelő módon átülteti a gyakorlatba. Minden olyan intézkedést támogatnunk kell, amely ebbe az irányba mutat. Össze kell fognunk annak érdekében, hogy több millió nő ne legyen többé erőszak áldozata. Köszönöm, Krecu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elhangzott már korábban, a nők elleni erőszak, erőszak nagyon súlyos jelenség, amely nem kap mindig kellő figyelmet. Ez a jelenség ijesztő arányokat ölt egyes feltörekvő országokban, illetve a háború dúlta országok némelyikében. Mert a nők elleni erőszak a szexuális erőszak, és Szomáliában, Burundiban, Libériában elképesztő méreteket ölt. És az erőszak megjelenik nem csak a háborúban lévő országok területén, hanem a békével jellemezhető országokban is. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok elféle sérelmét üldözzük, megbüntessük az elkövetőket, és az áldozatok védelméről is gondoskodjunk, orvosi segítségtől kezdve a reintegrációs társadalmi segítség nyújtásig. Szeretném megemlíteni, hogy a DEVE szakbizottság nemrég ünnepelte a nők elleni erőszak napját, és de Gucht és Ferrero Wagner biztosoknak köszönöm szépen, hogy foglalkoznak ezzel a témával. Köszönöm. Elnök, Koszta asszony egy percben. Ó, tisztelt elnök úr! A nők elleni erőszak nemzetközi napját Anna Bojtovska újságíró emlékének szeretném eh, szentelni, aki az életét áldozta a szakmájáért, és az afrikai nők eh, szenvedéseire hívnám fel a figyelmet. Ezeket a problémákat gyakran szőnyeg alá söpörjük, és a médiában, a sajtóban a nők szerepe és sorsa nem jelenik meg mindig kellő odafigyeléssel. Tehát fontos, hogy Európában fellépjünk, ez ellen dolgozzunk, és például a kiskorúak elleni erőszak ellen, aztán az emberkereskedelem és a bevándorlók, a nők elleni erőszak általános területein cselekedjünk. Az Európai Bizottságtól hallhattuk már, hogy megszülettek az iránymutatások, és nagyon gyakran különböző civil szervezetek valósítanak meg különböző projekteket az egyes országokban, amelyek keretében védik az erőszak áldozatávul esett nőket és segítik őket. A Lisszaboni szerződés, a Stockholmi program közösségi szinten megalkotta ennek a kereteit. De egy másik aspektusra is szeretném a figyelmet felhívni, vagyis hogy a fiatal nők és a kiskorúak ellen sokszor alkohol és kábítószer közreműködésével egyre gyakoribb az erőszak, ez ellen is tenni kell. Elnök. Szenicsin asszony következik egy percben. Panie Przewodniczący, koleżanki. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Több millió nőt vernek, kínoznak, adnak el, erőszakolnak meg. Csak azért, mert nők. Több nő hal meg agresszivitás miatt, erőszak miatt, mint a rák miatt. Tehát világossá kell tennünk, hogy a modern társadalom nem tűri a nők elleni erőszakot. A politikusoknak élen kell járniuk ebben a folyamatban. Olyan vallásokat pedig el kell ítélnünk, ami a férfiakat még mindig uralkodónak tartja. Nálunk ahol a konzervatív jogok alapján azt mondják, hogy a nők még mindig a kórházba, a konyhába, a gyerekek mellé tartoznak, azok viszik a prímet. Tehát emlékeztetnék arra is, hogy mindig a nőnek kell a keresztet viselni, és el kell viselni a férfi ütéseit Lengyelországban. Ez a jelentársadalom egyik nagyon ellentmondásos témája. Örülök a parlament által decemberben megszervezett konferenciának, amelyet eh, a Nőjogi Központ szervez. Köszönöm. Nagyon, nagyon köszönöm. Kedves kollégák, most eh, a kék kártya ugye azt jelenti, hogy valaki kérdést szeretne feltenni. Nem megnyilatkozni kíván, hanem kérdést akar feltenni. Az, aki tehát most egy percben kíván szólni, azoknak a figyelmét felhívom arra, hogy már elég sokat csúszunk. Arra fogok törekedni, hogy legalább hatan kapjanak eh, legalább egy eh, percet. Tehát a KSDI, a spontán hozzászólások eh, következnek. Grüni asszony először egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Európában minden nap minden ötödik nő erőszak áldozatául esik, és ez mindenféle formában elfogadhatatlan. Európában agresszió vagy kizsákmányolás körülményei között élnek a nők és a, a, a lányok, a fiatal nők, és különböző formában mindenhol a, otthon, a munkahelyen, erőszakcselekménynek, üldöztetésnek vannak kitéve. És ez háborús állapotokat jelent Európában. A családon belüli erőszak a 15 és a 44 év közötti életkorú nők esetében a halál és a sérülés jelentős oka. Most kell ez ellen lépnünk. Tartozik Európa azzal magának, hogy eh, a kiszolgáltatott, veszélyeztetett csoportok életét, egészségét védi. A Daphne program erre nem elégséges, újabb eszközöket kell megteremteni, koherensen európai szinten. És egy teljes évet kell erre számni, mert most már több mint tíz éve foglalkoznak ezzel az intézmények. Köszönöm. Igen, Röncsúli asszony, egy percben. Itt van a teremben, Röncsöli asszony? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Torstensen asszony említette kulturális vagy vallás indítatású erőszakot is. Nos, hogy mondjam el, hogy amikor önkéntesként dolgoztam, akkor találkoztam egy nővel, aki nem volt hajlandó a burkát viselni, és a férje úgy büntette meg, hogy egyik éjjel, amikor a felesége aludt, ecetet öntött rá. Nos, most azóta Karin viseli a burkát. Nem azért, mert akarja, hanem a sebei, a súlyos sebei emlékeztetik erre a borzalomra. Remélem, hogy nem egy olyan nap, ez a nemzetközi nap, amit csak kipipálunk a naptárban, és akkor azt mondjuk, hogy jó, egy nap foglalkoztunk a nők elleni erőszakkal. Nem, itt minden nap meg kell ezt tennünk. Szarabella úr, egy percben. Köszönöm. Napi szinten tennünk kell a nők elleni erőszakkal szemben. És nem egyedül kell ezt végrehajtanunk, mert a nők ellen elkövetett erőszakot nagy többségében férfiak követik el, és eközben az emberiség elleni bűncselekményeket is végrehajtanak. Tehát úgy gondolom, hogy ez ellen összességében és globálisan kell eh, cselekednünk. Csak nem húsz éve Kanadában elindult már egy olyan program, amely az ember elleni általában elkövetett erőszak cselekményeket üldözi, és ennek a keretei között lehet a nők elleni erőszak ellen is eh, küzdeni. Például a kongói áldozatok védelmében, akik mindennapos erőszaknak vannak kitéve, ahogyan hallhattuk a kollégáktól, és ezt nekünk támogatnunk kell. Nem csak fizikai bántalmazásnak, hanem lelki, pszichológiai eh, bántásnak is kivannak a nők téve, ami sokszor jobban fáj, mint az ütés. Köszönöm. Yeah, Sarbu, asszony egy percben. a nők elleni erőszak és annak bármilyen megnyilvánulása kulturális, gazdasági, politikai kontextusba helyezendő. Időnként pszichológiailag is kínoznak valakit a családban, de más erőszakformák is ismertek. Bármilyen formája is legyen ez az erőszaknak, ez elfogadhatatlan a nők és férfiak közötti eső egyenlőség jegyében is. Nagyon sok az áldozat, Én, tulajdonképpen több áldozata van a nők elleni erőszaknak, mint a ráknak, és az egész társadalmat nagyon súlyosan érinti, ha ilyen formában jelen van benne az erőszak azt tapasztaltuk, hogy sajnos növekvő tendenciát mutat a nők elleni erőszak. Nagyon sok esetet nem is ismerünk, nem viszik nyilvánosságra ezeket a dolgokat a nők. Romániában is mindent megprób- meg- megteszünk az erőszak elleni felépés erősítése érdekében. Indítottunk egy kampányt, megpróbáljuk a tudatformálást is erősíteni. Köszönöm, Meissner asszony, egy percben. Köszönöm szépen Hölgyeim és Uraim, a nők ellen erőszak borzasztó emberi jogsértés, mindegy, hogy milyen formában történik, erőszakolás, ütés, vagy kénz, verés, vagy kényszerházasság formájában, és az úgynevezett becsületgyilkosság és egy megvetendő szörnyű dolog. A Lisszaboni szerződés hatályba fog lépni, és ennek az emberjogi kartája mellékletként különösen fontos. Mindent meg kell tennünk az erőszak elleni fellépés hatékonyabb átétele érdekében. Sokszor halljuk, hogy a háborúkban a nők elleni erőszakot fegyverként használják. Kongóban évekig történt ez a legszörnyűbb formában, ahol is kis gyerekeket és terhes nőket is megerőszakoltak. Ferrero Waldner biztos asszony utalt arra, hogy hogy eh, a eh, kormányzati felelősséget betöltő nőkkel is felvette a kapcsolatot, de ez nem elég. Itt nem eh, csak a nők problémájára van szó, hanem a világon mindenkit érint ez a probléma. Itt az Európai Unióban meg kell tennünk mindent, hogy valamit javuljon ez a helyzet. Hanslik képviselő. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt években egyre több kezdeményezés történt a nők elleni eh, erőszak elleni fellépés jegyében. De sajnos Európában, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi réteghez tartozik a nő, mindenütt előfordul az erőszak. És világosan kell látnunk, hogy ez az erőszak nem is csak, hogy nem természetes, hanem nem megkerülhetetlen, nem olyan dolog, ami ellen nem lehetne tenni. Ez egyszerűen egy bűncselekmény. És a pszichológiai sértetlenségét is a legmélyebben sérti az érintetteknek. Nagyon fontos a büntethetőség. Nem szabad, hogy büntetlenül, büntetlenek maradjanak az elkövetők. Küzdenünk kell a sztereotípiák ellen. Nagyon határozottan annak érdekében, hogy ez a jelenség megszűnjön. Köszönöm szépen, Figuero asszony egy percben. Elnök úr, a nők elleni erőszak nemzetközi napja csak a kezdet kell, hogy legyen, hogy megtörjön a hallgatásnak az a fala, amelyik létezik a társadalmunkban, az Európai Unióban és a világon. Nők millióit sújtja ez az erőszak. Az emberi jogok megsértése ez az erőszak megakadályozza azt, hogy a nők integrálódjanak a társadalom, a gazdaság életébe, a munkahelyükre, elszigetelődnek, és nem élhetik ki teljességgel az emberi jogokat jogaikat. Sokszor kultúrál és hagyományokban keresendő okokat is fel sorolunk, eh, és ez valóban a nőket sebezhetőbbé teszi, kizsákmányolhatóbbá teszi sok esetben, marginalizálódnak a nők, és akkor könnyebb eh, az ember dolguk van az emberkereskedőknek, akik sokszor prostitúcióra kényszerítik ezeket a nőket. Több eh, forrásra, pénzre van szükség, őszinte politikákra. A nők szerepét erősíteni kell, mindent meg kell tennünk az esélyegyenlőség javítás érdekében, és a leghatározottabb fellépés fellépésre van szükség az erőszak ellen a az áldozatok védelmének az erősítésével együtt. Elnézést kell kérnem a többi felszólalótól, de már csak egy kollégának, meg Kinisz asszonynak tudok szót adni. Ő viszont nincs itt, de itt van. A 2000-es évek Európában különböző biztonsági jogszabályok sokaságát hozták, biztonsági intézkedések, bebörtönzések, letartóztatások következtek, de a nők elleni erőszak az nem szorult vissza 2008-ban. 156 nő vesztette életét családi erőszak, családon belüli erőszak eredményeképpen Franciaországban. A videó megfigyelés, a biometria és további biztonsági intézkedések a nők biztonságát nem növelték, és minden országban továbbra is veszélynek vannak kitéve a hátterüktől vagy a vallásuktól függetlenül. És a szexizmus a rasszizmushoz hasonlóan egyfajta alteregot biztosít. Hogyan vehetjük ennek elejét? Határozott politikai intézkedésekkel kell megelőzni, az erőszakot, megvédeni az áldozatokat, a diszkriminációt meg kell szüntetnünk, és az európai állampolgárok a nők konzekvens politikával szorulnak védelemre. Köszönöm. Köszönöm. Elnök. Nielsen Kill Nielsen asszony kap szót. Köszönöm. Igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a nagyon fontos eszmecserét. A nők elleni erőszaknak nagyon sok arca van, és nagyon sokféleképpen kezdődhet. A kitettség és a fájdalom azonban mindenkire vonatkozik. Nagyon pozitív dolog az, hogy a bizottság számos intézkedést foganatosít és kezdeményezés. Az Európai Bizottságnak és a parlamentnek pedig a erőszak elleni motorrá kell válnia, és stratégiát kell kidolgoznia. Nagyon sok képviselő ismételte, hogy a nők elleni erőszak a svéd elnökség egyik prioritása. Most a következőket mondanám el. A stokholmi programot a jövő hónapban fogadják el. Ebben a programban pedig a áldozattá váló nők jobban prioritásként kerülnek napirendre. A tagállamok konferenciáján is részt vesznek majd a civil szervezetek, az NGO-k, hogy az erőszak, a nők elleni erőszak ellen fellépjenek. Ősszel pedig Brüsszelben volt konferencia az embercsempészet áldozatairól szólt. A származási országokkal együtt szerveztük ezt a konferenciát. Elnök úr, szeretném megköszönni ezt a roppant fontos vitát. Hosszú az út, számos akadály van az úton, de a célunk az, hogy szűnje meg a nők elleni erőszak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanácsnak. A bizottság képviseletében de Höcht biztos úr szó. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány záró megjegyzést tennék, de mindenek előtt köszönöm minden képviselőnek, akik hozzászóltak a vitában. Ez egy rendkívül jelentős, nagy jelentőségű vita volt, hiszen az emberi jogok megsértésének a legbrutálisabb formájáról beszélünk, és ezt mindenhol megtaláljuk, nem csak a fejlődő országokban, sokat beszélünk Kongóról, de más fejlődő országokról is, Pakisztánról is kellene beszélnünk. Tegnap este a parlament plenáris ülése után tévét néztem, és ott egy olyan programot néztem, a Venkertől, amelyben a Pakisztánban elkövetett nők elleni erőszakról számoltak be. Szörnyű volt, egyszerűen borzalmas volt, de az igazságot mutatták. Az egyik tisztelt képviselő is felhozott, ismertetett egy példát, aki nem akart ugye burkát, nem akarta viselni a burkát. Nos, nyilvánvaló, a konfliktus egyre súlyosbodik. A nőkkel szembeni erőszakos cselekmények, a nemi erőszak háborús fegyverként történő bevetése egyre gyakrabban megfigyelhető jelenség, és ez a társadalom szövedékében okoz nagyon súlyos sebeket. Eltűnik a morál, az erkölcs, és eljutunk egy olyan helyzetig, amikor nem csak a felkelők és a katonák, hanem az egyszerű emberek, az a, a polgárok is elkövetik ezeket a szörnyűséges támadásokat a nők ellen és gyermekek ellen. Több képviselő megkérdezte, hogy vajon lehetne-e egy európai irányelvet megalkotni a nők elleni erőszakról szóró inyányelvet, ami biztosítaná az elkövetők üldözését, az áldozatok védelmét. Sajnos úgy gondolom, hogy erre nincs meg a jogalap. A Lisszaboni szerződésben bizonyos konkrét fellépésekre van jogalap, ezeket megtehetjük. Az emberkereskedelem, a nők és a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia ellen a Lisszaboni szerződés és az emberi jogi nyilatkozat tartalmaz rendelkezéseket, viszont ez egy irányelvhez nem jelent kellő jogalapot. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a továbbiakban is különböző lehetőségeket kell vizsgálnia ezen a területen. Jelesül olyan programokat, amely amelyek egyrészt a fejlődő országokat célozzák, illetve a kiszolgáltatott veszélyeztetett csoportoknak a helyzetét javítják. Az Európai Unió példát kell, hogy mutasson az egész világnak a, az emberi jogok és a nők védelme területén. Számíthatnak az, a jelenlegi Európai Bizottságra is, de a következőre is bízhatnak abban, hogy ezeket az akciókat folytatni fogjuk, mert nagyon sok indokunk van arra, hogy ez szükséges. És ahogyan hallhattuk javaslatként a képviselőktől, a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak összeurópai szinten minden területen közösen kell fellépniük, hogy ezt a problémát megszüntetessük. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos, hogy összefoglalta a vitát. A nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság állásfoglalás tervezetéről holnap lesz szavazás. Köszönöm. A következő téma a bizottság és a tanács közleménye a szomáliai partmenti kalóz